Kedves kollégák, egy kicsit eh, késésben vagyunk, elkezdjük a munkát, és a kettes ponttal kezdjük, hiszen az egyes pont a koordinátorok találkozója volt, tehát a napirend elfogadása a témánk a második pontban. Tehát szeretném elmondani, hogy eh, a számbevőszékkel lesz egy megbeszélésünk ma délután, és Pinkston kollégát üdvözlöm majd, és van egy különleges jelentés, Klaus Len, Helene Klaus, egy korábbi kollégánk jön majd hozzánk délután, tehát a számbevőszéki eszmecsere lesz délután, holnap, délelőtt is nagyon fontos látogatóink lesznek. Taván Beki jön hozzánk, a pénz áramlásokról fog beszélni. És az OECD részéről Erik Solvayhen jön. Tehát eh, nagyon fontos felszólalóink lesznek holnap délelőtt. Akkor áttérünk a napirendre, nem tudom, van-e valakinek megjegyzés, nincs, akkor elfogadjuk. A hármas az elnök bejelentései. Egy bejelentésem van, Burundiról, mert a Burundi politikában változások történtek. A szocialista frakcióval jártunk Burundiban, és eh, nagyon békés ország volt, és Mukwege doktort is meglátogattuk, és most azt látjuk, hogy milyen dolgok történnek. Március 14-én a tanács a 96-os cikkről folytatott tárgyalásokat Burundiban, ez a partnerségi megalapotásról szól, és a burundi kormány által adott válasz pedig nem elégítette ki az európai igényeket, és ez pedig a burundinak történő kifizetések felfüggesztését jelenteni. Tehát Burundiban, ami történik, az ott a tavak egész környékét destabilizálja Ruandával egyetemben, és a ruandai szörnyű népírtás 22. évfordulója következik, és reméljük, hogy Burundiban is eh, rendben jön a helyzet, tehát Ruandában is voltak választások, tehát stabil régióra van szükségünk. És eh, nagyon eh, szomorú, hogy olyan a helyzet, hogy felfüggesztettük a Burundinak történő kifizetéseket. A négyes napirendi pont, a legutóbbi megbeszélés jegyzőkönyveinek az elfogadása. Hogyha valakinek valamilyen megjegyzése van ehhez, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Az ötös napirendi pont a koordinátorok döntésének elfogadása, március 16-i ülésről van szó. Úgyhogy valakinek ehhez valamilyen megjegyzése van, akkor közölje. Tehát, hogyha nincsen semmilyen megjegyzés, akkor jóvá hagyjuk. A hatos napirendi pont, a bizottság bejelentése, nem tudom, hogy ki van itt a bizottság részéről, tehát nincs itt senki. Jó, hát ma, ma lesz majd, később délután majd jönnek. Köszönöm szépen. Itt van, itt van a hetes napirendi pont. Jelentéstevőjére szükségünk van. Tehát ez a libe jelentéséhöz írt véleményünk a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások. A LIBE, az illetékes bizottság délután szavazunk. Egy nagyon ellentmondásos téma ez. Megpróbáljuk a menekült ügyet is valamennyire menedzselni ezzel. Köszönöm. Önök asszony, köszönöm a bevezetőt. Ahogy említette, nagyon ellentmondásos dolog ez. És igazából ez egy tehát ösztönös szükséget látok. Abban a tekintetben, hogy meg kell emelni a tudatosságot hogy mennyire ellentmondásos ez a dolog. És nagyon hálás vagyok azért, amit a kollégáim tettek, és köszönöm kollégáimnak a hozzájárulásukat ehhez az anyaghoz, és nagyon örülök, hogy volt egy szakbizottság, amivel nagyon jól együtt tudtam működni a biztonságos országok listájának összeállításának tekintetében. Tehát ez nem egy speciális deve kompetencia. Az eredeti anyagomban azt mondtam, hogy javasoltam, hogy várjuk meg, amíg az alapjogi ügynökség véleménye beérkezik. Az alapjogi ügynökség már publikálta a jelentését, és két dolgot meg is erősíthetek mindenképpen sokkal alaposabb vizsgálatra van szükség a biztonságos országok tekintetében. Néhány módosító megváltoztatta egy picit a nüanszokat a frakciók között, azonban úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a szakbizottságunk képes volt elfogadni egy közös megközelítést, tehát hogy közös üzenetet fogalmazzunk meg. Arról van szó, hogy a kérelmeket minél gyorsabban nyújtsák be, és ez ne legyen soha a soha prioritás a kisebbségek üldözésével szemben. Tehát délután eh, egy erős jelzést küldünk majd a bizottság irányába, és sokkal mélyebb vizsgálatra van szükség. És nagyon fontos az, hogy a menekült válságban megfelelő üzeneteket fogalmazzunk meg, amelyek a migránsokra vonatkoznak, akik harmadik országokból érkeznek. Remélem, hogy a bizottság folytatja majd a megfelelő jogalkotást hiszen nagyon fontos, nagyon aktuális témáról van szó. A reményeink szerint a bizottság is azonosítja ennek a témának a fontosságát. Tehát igazából ez, amit mondani szerettem volna. Köszönöm. Pillanatnyilag a biztonságos származási országok jegyzéke fejlődő országokkal is összefügg. Tehát itt vannak például korábbi jugoszláv köztársaságok, mint például Bosznia és Törökország, de tudom, hogy ezt más országokra is ki szeretnék terjeszteni. Rendben? Köszönöm szépen, Szebb, ezt a prezentációt. Most pedig az árnyék előadók kapnak szót. Az első, Boka, Rente a néppárt részéről. Köszönöm, Mindenkelt szeretném megköszönni a jelentés készítőjének az együttműködés. Csak nagyon röviden. Vannak fenntartásaim a kettes és a tízes számú módosító indítványjal kapcsolatban. Ahogyan valamennyien tudjuk, ha hogy egy ország a biztonságos országok listájára kerül, az még nem jelenti azt, hogy automatikus biztonsági garanciákat nyújt a polgároknak. Egy nagyon részletes ellenőrzésre van szükség a nemzetközi védelem biztosításával kapcsolatban. Néhány módosítás kisebbségekkel foglalkozik, például az LGBTI személyekkel, akik sebezhető csoportnak minősülnek. Tudjuk, hogy eljárási garanciákra szükség van, a e, nemi identitás vagy életkor kapcsolatos diszkrimináció megakadályozása érdekében. És e, azok, akik e, akik ilyen külön eljárási garanciára lennének jogosultak, ezt nem mindig kapják meg. Tehát javaslat van egy, egy gyorsított eljárásra, kivételekre, hogy az ilyen személyek gyorsabban érvényesíthessék a jogaikat. A LIBE szakbizottságban azt gondolják, hogy erre nincs szükség, hiszen az irányelv maga erről már gondoskodik, rendelkezik. Más kisebbségek, például etnikai vagy vallási kisebbségeket teljesen meg sem említ a, mód, a módosító indítvány, tehát igazából így nem nevezhető koherensnek. Ezért szerintem ezt a két módosító indítványt el kell utasítani. De ezért köszönöm az együttműködést. Köszönöm. Marina Abio Guzmán következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a munkát, az együttműködést a jelentéstevővel. E, tudják, hogy a GUNGL módosító indítványokat e, nyújtott be, ugyanis a e, GUE egy ilyen biztonságos országokat tartalmazó listával nem ért egyet. Természetesen a együttműködés szellemében ezt támogatni is tudjuk, de ez a kérdés összefügg a külső határok biztosításával, védelmével, és itt sok tekintetben, például, hogyha Törökországot biztonságos országnak deklarálják, akkor itt az EU és Törökország közötti megállapodás értelmében kényszerű kiutasításra, kitoloncolásokra kerül sor menekültekkel kapcsolatban, és ezért általánosságban nem fogadjuk el ezt a listát. Köszönöm szépen a magyarázatot. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő jó stratégiát választott, rámutatott arra, hogy mik a kritikus pontok egy ilyen biztonságos származási országokat felsoroló listával kapcsolatban. köszönet, tehát érdemel a munkáért a jelentéstevő. A kiváló minőséget az is jelzi, hogy csak öt módosítót nyújtottak be a tervezethez. Az egyiket az én frakcióm. Mi jogorvoslathoz való hozzáférést kérünk az eljárásban. A kulcsfontosságú momentum itt az, hogy az egyéneknek garantált menekült kérelem benyújtásához fűződő jogot garantálni kell. És hatékony jogorvosati lehetőséget is kell biztosítani a menedék kérőnek. Nem növekedhet a bizonyítási teher a menedékkérőn, és az is fontos, hogy a menedékkérők negatív döntése, utasító döntés esetében élhessenek jogorvoslattal. Remélem, hogy támogatást kap majd a, ez a módosító indítványunk. A jelentés tervezett minden fontos kérdéssel foglalkozik, és szerintem a Libe szakbizottságnak nagyon hasznos lesz a mi véleményünk. Köszönöm, Sár Gerenc. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, <clears throat> hogy a jelentésben különbséget kell tenni az eljárás között, amit az egyes országokban alkalmazunk a befogadással kapcsolatban, és <clears throat> a biztonságos országok tekintetében. Nincsenek teljesen biztonságos országok, és ha valaki <clears throat> menekült státuszt kér, akkor egyéni elbánáshoz van joga. Biztonsági jogi értelemben és meg kell neki adni a átláthatóság mellett a jogait. És nincs kollektív eljárás, kivéve, hogyha ö, súlyos gyanú merül föl, a <clears throat> mindenkinek egyéni eljárás jár, és országainkban ez a gyakorlat, és a jövőben is ez marad. Ez kell, hogy maradjon. Másodszorban én megértem teljesen, hogy miért módott, nyújtott be egy kollega módosítót. Az LGTB személyek vonatkozásában, a szexuális orientáció vonatkozásában el kell ismerni, hogy egyes országokban üldözik az ilyen embereket, ugyanakkor nem említjük meg ugyanebben a bekezdésben a nem hiszem megcsonkításán átment lányokat, nőket, a házasságra kényszeri, kényszerített lányokat 9 éves korban. Ha már elkezdjük felsorolni ezeket a szerintünk jogsértéseket, akkor alkossunk teljes listát, mert egyébként a saját elveinket hazudtoljuk meg. Egyetlen egy dimenzióját kiemelni ezeknek a jogsértéseknek nem okos eljárás. Én ezt meg fogom szóbeli módosítóban fogalmazni, nem tudom, hogy ezt az előadó be tudja majd fogadni, de vagy teljes listát közlünk, vagy nem közlünk listát, mert Ugyan jogos ez a felvetés, egyetértek, hogy az LGT személyek üldöztetést szenvednek, de akkor soroljuk föl azokat az eseteket még, amilyen alapon mások szenvednek üldöztetést. Köszönöm, Stavros Diaz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonságos országok listája, ami most itt a jelentés tárgya, Törökország mellett tartalmazza a volt jugoszláv tagköztársaságokat. Ezek olyan országok, amelyekkel kapcsolatban zajlik a csatlakozási folyamat. Néhányan már előbbre tartanak, mások nem, de mindenképpen elindult a csatlakozási folyamat és az Európai Unióval társulási megállapodásokat tudtak kötni, pontosan azért, mert bizonyos standardoknak már megfelelnek, másképpen nem lehetett volna belőlük EU-s tagjelölt állam. Ezt azért is tudom, mert én is keresztül mentem ezen az eljáráson, amikor a horvát külügyi szolgálatnál dolgoztam, és természetesen minden kiszolgáltatott csoport védelmét biztosítottuk. A világnak nem minden pontján van ez így. Persze vannak különböző védelmi szintekkel kapcsolatban más és mások a standardok is. A tagjelölt országoktól azt várjuk el, hogy a jövőben még előbbre lépjenek, és így válhatnak majd egyszer taggá. De már bizonyos sztenderdeket kell teljesíteni kellett, máskülönben nem indulhatott volna el velük a csatlakozási folyamat. Tehát, hogyha korábban mi Európai Unió úgy döntöttünk, hogy bizonyos eh, standardeket, eh, feltételeket teljesítenek ezek az országok, akkor logikus azt mondani, hogy biztonságos országok, ahogyan a, eh, ezt a rendelet is definiálja ezt megkérdőjelezni, vagy kételyeket ébreszteni ezzel kapcsolatban, az nem igazán koherens dolog, mert akkor azt kellene mondani, hogy akkor ki kell zárni őket a csatlakozási folyamatból de folynak a csatlakozási tárgyalások, és természetesen azt várjuk, hogy még tovább haladjanak ezen az úton, még messzebbre jussanak Így tehát tovább léphetünk ezzel a listával, a jogalkotási aktussal. Szerintem nincs szükség olyan módosítókra, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy a e, kiszolgáltatott csoportok védelme kapcsán már eddig milyen standardnak felelnek meg ezek az országok. Elnök, köszönöm, nincs több hozzászólású igény. Dóris Safin van itt, azt hiszem, a bizottságtól. Nem tudom, a bizottság melyik részlegénél, egységénél dolgozik, majd ön elmondja. Igen, köszönöm, elnök asszony. A DJ Home így részlegénél dolgozom. Köszönöm szépen az észrevételeket, ezeket feljegyeztük. Szeretnék a legfontosabb felvetésekre válaszolni. Az a tény, hogy készült biztonságos származási országokról egy EU lista, ez nem menti fel a tagállami menekültügyi hatóságokat attól, hogy minden meredék kérelmet teljes körülön és alaposan vizsgáljanak meg. Több az új ma benyújtott módosító indítvány aggájának ad hangot, hogy vajon minden el ügyi eljárása kapcsolatos feltétel teljesült-e, és hogy visszafordíthatatlan fel, felvetésnek van-e helye a konkrét körülmények között. Azt is láttam, hogy az egyik módosító indítvány azzal foglalkozott, hogy a meredék kérők hogyan élhetnek azzal a lehetőséggel, amit a 36. cikk biztosít számukra, hogyha komoly indokok szólnak amellett, hogy az érintett ország mégsem nyújt biztonságos körülményeket, akkor helye lehet a a feltételezés elutasításának, hogy ez az adott ország biztonságos. Az Európai Bíróság bizonyos szexuális irányultsággal összefüggő kérdés kapcsán foglalt állást a bizonyítékokkal kapcsolatban, és ezeket figyelembe kell venni, amikor azt kell eldönteni, hogy a biztonságos ország, mint feltétel, vajon támadható-e a jogorvoslathoz való hatékony hozzáférés negatív döntések esetében, nos, az irányelv, a menekült egy irányelve tartalmazza, ennek nincs azonban automatikus felfüggesztő hatája. Tekintettel arra, hogy a, eh, a, a kérelmek eh, esetleg nem megalapozottak, a eh, felfüggesztő kötő hatályt azonban el lehet rendelni, vagy a meredékéről a kérelmező kérésére, vagy pedig hivatalból, ex officio. És végül, ami a e, kiszolgáltatott sebesető csoportokat illeti, a bizottság e, leszögezte azt, hogy külön figyelmet kell szentelni ezeknek a e, sebezhető csoportoknak. Ez a javaslatnak egy fontos része. Tehát mi egy is egyetértünk azzal, hogy különös figyelmet kell, hogy kapjanak ezek a csoportok. Köszönöm szépen. Néhány kollega észrevételeket tett, például a kisebbségekkel kapcsolatban is felvetődött az, hogyha egy vagy több ilyen érzékeny csoportot meg lehetne nevezni. Köszönöm az észrevételeket széleskörű támogatást élvez az az érvelés, amit a érrendszer, amit a jelentéstevők követ. Konkrét, illetve általános kisebbségi jogok kapcsán van lehetőség arra, hogy változtassák a véleményben szereplő listát, de itt arról van szó, hogy még alá kell támasztani azokat az érveket, amelyeknek az alapján összeállítottuk a biztonságos országok listáját. Azaz egy preskriptív lista esetében figyelembe kell venni egy sor tényezőt. Figyelembe kell venni azt is, hogy ennek milyen hatása van több kisebbségi csoportra. Ez a helyzet olyan országok esetében, amelyek vagy rajta lesznek a listán, vagy nem. És ezért az a javaslatom, hogy inkább az egyedi esetekre kell szabni ezt a listát, illetve az intézkedéseket, és nem általános listára van szükség, hanem minden egyes menedékérő konkrét ügyét meg kell vizsgálni, konkrét kérelmét meg kell vizsgálni, több észrevételben elhangzott megjegyzésben eh, ezen a véleményen voltak a hozzászólók. A kisebbségi csoportokról készüljön egy ilyen lista. Nem látom be, hogy, vagy nem látok olyan okot, eh, hogyha, vagy ezt nem vették volna korábbi tárgyalások során figyelembe, hogyha ez egy um, észszerű um, követelés. Persze nyitott vagyok, és majd meglátjuk, hogy mi lesz délután a szavazáskor. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy uh, azt hiszem, hogy széles körben egyetértünk azzal, hogy ez a szakbizottság uh, a véleményében le kell, hogy szögezze, hogy uh, a DEVE szakbizottság nem szabad, hogy elfogadjon egy ilyen listát, és a bizottság sem szabad, hogy ennek teret adjon anélkül, hogy néhány nagyon szigorú követelmének, amit a jelentés tartalmaz, ne felelne meg. Köszönöm szépen. Persze vannak különbségek, de alapokban azt hiszem egyetértünk. Ma délután fogunk erről szavazni háromkor. Köszönöm szépen. Nézzük a következő napi rendi pontot. 11.45-kor lesz egy előadónk a fejlesztési központtól, erre legyünk tekintettel. Nos, következő napi rendi pontunk, 8-as, emberi jogok és migráció a harmadik országokban. Ez persze csatlakozik az előző napi rendi pontunkhoz. Az illetékes bizottság az az AFET volt, és Emberi Jogi Albizottsága. Mi, el, a mi előadónk, Marina Arbio Guzman, közös véleményt ír Krisztin Verzsiával. Ma délután kell erről is dönteni. A kompromisszumos módosítókat megkapták a kollégák, ezt nézzék meg és ezzel kapcsolatban Marinának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a frakcióknak az együttműködést, és a titkárságnak persze. Sok jó minőségű módosítót kaptunk a véleményhez, és némelyek ezek közül kifejezetten javították a szöveget, ezt elismerem. Költségvetési kérdésekkel foglalkoztak, a gyerekekkel, a egészséghez, oktatáshoz való hozzáféréssel. Ezeket jónak tartottam, és elismerem, hogy sokat javítottak a szövegem. De mivel kritikus szöveget akartam írni, és nem mindenről felszínesen valamit, és az EU-t a saját felelősségének tudatára ráébreszteni, ami nem könnyű feladat a migránsokkal kapcsolatban. Különösen nyolc bekezdésben mindezt összefoglalni, miközben az SZSD frakció konkrét teljes bekezdéseket törölne ebbe nem lehet mindent belérni. A harmadik országokban történő jogsértéseket a menekültekkel szemben a jogszerű és nem jogszerű visszatérítések ügyét kezelni. Ezért megpróbáltam arra fókuszálni, hogy mi történik az európai határokon, és az európai politikának milyen hatása van a harmadik országokra, <clears throat> a etnikumú szomszédországokra, milyen okai vannak a menekülésnek, és milyen kooperációs alapokhoz lehet visszanyúlni, ha segíteni akarunk ezeknek az embereknek. Ugyanakkor nem akartam, tudtam kifejteni a katonai összefüggéseket, még így is Egyesek például szeretnének törölni teljes bekezdéseket, például harmadik országokkal való megállapodásunkat a migránsok, a migráns helyzet kezelésére vonatkozóan. Az EU-nak Marokkóval, Törökországgal van ilyen megállapodása. Az Amnesty International ezeket jogsértőnek tartja, persze a fennálló helyzet is jogsértő. Értem, hogy egyes módosítók egyszerűen csak puhítani akarnak a szövegen, de ez az én szándékommal szembe megy. Remélem, hogy a javasolt kompromisszumok átmennek majd a szavazáson. Az emberi jogok gazdasági, szociopolitikai és környezeti vonatkozásaival kapcsolatban a legkiszolgáltatottabb embercsoportokra vonatkozóan, és az a kompromisszum is, amely a harmadik országokkal kapcsolatban született a szegénység elleni harcról, illetve a restrukturáció szükségességéről. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. Mi is köszönjük. Most az árnyék előadókat fogjuk meghallgatni. Először Teresa Jiménez asszonyt. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Abió asszonynak, hogy megírta ezt a szöveget. Ahogy a Libe márciusi ülésén is elhangzott, ugyan én nem értek egyet az előadó megközelítésével, és azzal sem, amit most mondott, hogy ez, meg ez, meg ez végül is már eldöntött tény. Lehet, hogy a DEVE és a LIBE bizottságban egyességre jutottak a kollégák. Az én szememben semmi sem történt a migránsok védelme érdekében nem eléggé érzékeny ez a jelentés a valódi emberi szükségletekre. És nem is konstruktív a megközelítése az előadónak. Nagyon leragad az európai menekültek kérdésénél, és a humanitárius válság egész emellett elmegy. Lesbos és Lampedusa problémája mellett. Úgy érzem, hogy nem itt kezdődik a probléma, a probléma gyökerei máshol vannak. Itt nők és gyerekek a poklon mennek keresztül, és mi csak a felszínt próbálgatjuk kezelgetni. A LIBE bizottságnak megvannak a saját szempontjai, de ha már a származási országokról beszélünk, akkor le kéne szögezni bizonyos tényeket. A jelentés vagy a vélemény kizárólag azzal foglalkozik, hogy mi történik a migránsokkal, miután megérkeztek. A mi frakciónk az okokkal kíván foglalkozni, és számos módosítót nyújtunk be ebből a célból az Európába irányuló migráció gyökereivel kapcsolatosak tehát a módosítóink, és az emberi jogi helyzet javítására törekszünk ezekben az országokban. A tízes módosító kiemeli, hogy ezen belül az embercsempészettel külön foglalkozni kell, és az embercsempészet titkos pénzügyi csatornáival. A négyes módosítónk azzal foglalkozik, hogy mit lehetne tenni a származási országokban ez ellen. Például a magán szféra kiteljesítésével, a gazdaságok támogatásával. A 11-es módosítóban az IES-t arra szólítjuk föl, hogy a gyerekek oktatására helyezzen sokkal nagyobb hangsúlyt és a bevált gyakorlatokat terjessz el a harmadik országokban. Aztán képezzen humanitárius segítséget célba juttató szakembereket. Ez egyszerre teremt munkát, és ö, teszi hatékonyabbá a fejlesztési támogatást. Legyenek a menekült táborok úgy megépítve, hogy a nőknek és a gyerekeknek a speciális igényeinek jobban megfeleljenek. Ezt Európában egy másik jelentés is lefedi ezt a témát, a kiszolgáltatott embercsoportokra vonatkozó. A módosítóink többségét, annak ellenére, hogy megközelítésünk nem ugyanaz, az előadó befogadta, ezt köszönöm neki. Tereza úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy érzem, hogy a téma annyira kiemelkedő, nem fontos, hogy nem szabad a kompromisszumokat alásni, amelyek megszülettek a frakciók között. Lesznek, legyenek még módosítók, de mutassanak ezek is ugyanabba az irányba. Az AFET az illetékes bizottság, Elvioli előadó asszonynal szemben úgy gondolom, hogy a frakciók nagyjából ugyanazt a véleményt képviselik. Én több frakció szakértőivel egyeztettem, és az SSD frakcióval való egyeztetés során azt tapasztaltam, hogy konstruktív a hozzáállásuk. Itt meg kell és lehet teremteni a politika egységességét, és a fenntarthatóságot szolgáló alapokkal, eszközökkel kell megtámogatni a jogi alapokon álló, jogilag kikezdhetetlen fellépés stratégiáját. És a migrációs politika kapcsán meg kell fogalmaznunk a migráció pozitív aspektusait is. Egyetértek Albiol asszony értékelésével a szocialista vélemény tekintetében, itt az előadó szerintem fölöslegesen hangsúlyozza a frakciók különbségeit, miközben sokkal több köztünk vagy bennünk a közös, mint a különböző. Szerencsére a szakbizottsági üléseken sokat foglalkoztunk már a kérdéssel, az előadó írásos eljárást preferált az árnyék előadók személyes meghívásával szemben. Én örültem volna egy ilyen szóbelegyeztetésnek. Pénteken délután, április 15-én kaptuk meg a szöveget, és hétfői kellett rá reagálnunk. Tehát hétvégi munkára ösztönzött minket és egy kicsit az volt az érzésem, hogy nincs is szüksége árnyék előadókra, nem hallgatta meg a frakciókat érdemben, nem hagyott erre időt a frakcióknak. Szerintem az eljárása nem volt megfelelő egy ennyire kényes kérdés kapcsán. Világosan leszeretném szögezni, hogy az SZSD frakciónak egyébként nincsen baj azzal, hogy rá kell mutatni az EU politikájának hiányosságaira a migránsok befogadásával kapcsolatban. Nem a tartalmi részt kritizálom, hanem azt, hogy ez az ellásfoglalás a elvileg a harmadik országok beli helyzetével kéne, hogy foglalkozzon a migránsoknak, és erről pont kevés szó esik. Nem a, az EU területén felmerülő a migráns hullám kezelésé kapcsán felmerült problémákkal kéne foglalkozni a szövegnek. Tehát mellélőtt az előadó nem a belső migráns helyzetről kéne beszélnie, hanem a harmadik országok beli helyzetről. A fejlesztési bizottságnak a címnek megfelelően kell eljárnia, ahogy azt az AFET jelentés címe tartalmazza, és én úgy érzem, hogy ez a vélemény most egyszerűen célt tévesztett. A szocialista és demokrata frakció a javaslatokkal egyébként egyetért, csak kéri, hogy módosítóit fogadják be, és érdemben szavazzanak erről. Egyes frakciók más stratégiát követnek, kevés javaslatot, módosítót írtak, de nem értem, hogy hogy nem tűnt föl nekik, hogy a szöveg nem a címről szól. Ennek ellenére mi konstruktívan próbáltunk viselkedni, és remélem, hogy konstruktív hozzáállásunkat értékeli majd az előadó. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Az előadó is csatlakozott hozzánk. Verzse asszony, a Emberi Jogi Szakbizottságtól, majd szót kap természetesen, hogyha óhajtja. Charles Görenc. Igen, akkor most szeretne felszólalni? Kész? Rendben. tehát hát igazából csak szerettem volna figyelmeztetni a jelenlévőket, hogy megérkezett, és akkor Verzsi asszony, jönni a szó. Elnézést, hogy tényleg itt cikázom, de az Emberi Jogi Bizottságban is valóban meg kell szólalnom. Kompromisszumos módosítókról tárgyalok ott is, és a Libe Bizottságban is hasonló témákról beszélünk ebben a pillanatban, az európai menekült jogról. Ezek egymással szorosan összefüggő témák. Az SSD frakció képviselőjének felszólalása és Áviol asszony szövege az emberi jogi bizottságban is ismert álláspontok. Ismerem a módosítókat, a kompromisszumos javaslatokat, ezek után szeretnék mégis kiemelni számomra fontos aspektusokat. Szerintem a legnagyobb kihívás abban áll, hogy hogyan kezeljük ezt a jelentést, hogy egyszerűen a múlt heti plenárison elfogadott szöveget ö, szajkózzuk egy másik formában, vagy pedig emberi jogi szempontból és külügyi szempontból kiegészítjük azt a harmadik országok beli helyzet leírásával. Szerintem a probléma abban áll, hogy van, aki általánosságban kezelni a migráció problémáját, kevéssé az okokat vizsgálva, inkább az európai reagálás technikai részleteivel foglalkozna, mások pedig fordítva gondolják ezt. A fejlesztési bizottságban úgy gondolom, hogy azzal kell foglalkoznunk, hogy hol tart a forrásországokban a migránsok jogainak érvényesülése, és a fejlesztési politikával hogyan lehet hatni arra, hogy ez a helyzet javuljon. Az Emberi Jogi Bizottságban 300 módosító indítvány született, ez nem kis kihívás. De az árnyék előadókkal konstruktívan egyeztettünk, és úgy tűnik, hogy konszenzusossá kezd válni a helyzet. A fejlesztési bizottságnak időben a határidő lejárta előtt kéne a kompromisszumokat véglegesíteni. Ez komoly munka lesz. Úgy érzem, hogy sok a közös vonás a véleményeinkben, és közös az is, hogy a fejlesztés politikai intéz intézkedéseit az Európai Uniónak jobban alá akarjuk valamennyien rendelni a fejlesztési céloknak. Minél nagyobb a kihívás, annál jobban oda kell erre figyelni. Ez volt részemről az a nyílt vélemény, amit úgy éreztem, hogy el kell mondanom az együttműködés érdekében. A fejlesztési politika nagyon szorosan összefügg a problémával, és nem mindegy, hogy mit írunk le, és hogyan definiáljuk a kihívásokat, az emberi jogi migráció ügyi kihívásokat ebben a szövegben. Nagyon kevés olyan ország van, amely a migránsok emberi jogaival érdemben foglalkozik. A Genfi konvenciót sem tartjuk be, és pláne nem gondolkodunk annak érdemibb, jobb továbbviteléről. Tehát szükség lenne, hogy a jog, Emberi Jogi Bizottságban erről konszenzusra jussunk. Köszönöm szépen! szeretnénk, hogyha jó lenne egy globális megoldás a migrációs problémára, tehát együttműködünk a bizottsággal, az összes szakbizottsággal, a különféle témák tekintetében. Charles Görenc a következő felszólaló. Köszönöm. Köszönöm, és Verzsi asszonynak is köszönöm, hogy elmondta véleményét. Szerintem Először is eh, az Európai Unió hitelességéről van szó ebben az ügyben. Tehát szerintem egyetértünk ebben a szakbizottságban is, hogy eh, megfelelő módon az európai értékek alapján méltósággal kezeljük az ügyet. De itt néhány szó azonban egy picit nagyon furcsa. A helyzet azonban eh, rosszabbodik. És ahelyett, hogy a helyzetet itt nyugtatóvá, megnyugtatóvá tegyük, néhányan olajat öntenek a tűzre. A másodikok? Azt hiszem, hogy nem lehet egy véleményben megpróbálni az összes problémát bevenni egy anyagba, amely mind-mind megoldandó a menekült válsággal egy jelentésben. Esetleg egészen röviden a nyolcashoz, itt volt egy kompromisszumos indítvány, hogyha jól emlékszem, és pedig itt a külföldi adósságok elengedéséről van szó. Tudjuk, hogy ez néha kockázatos. De ahhoz, hogy legyen adósság, valakinek hitelt kellett adni, és valakinek fel kellett venni ezt a hitelt. Tehát szükség van egy hitelezőnek és egy hitelfelvevőre, hitelfelvevőre és egy hitelező. Tehát ami egy kicsit engem zavar, zavar, és a kompromisszumban is zavar, hogy miért nem felelősek azok, akik túlságosan könnyen adnak hitelt. Tehát hitelt helyeznek ki, ez pedig a jövő tekintetében óriási tehertétel, hiszen elég gyakran lehet tudni, hogy nem tudják visszafizetni hiteleket. Tehát szerintem itt mindenképpen valamilyen új megközelítésre van szükség. Tehát mit is szeretnék ezzel mondani? Tehát nem az adósságot kell elengedni, hanem a kezes intézményeknek, illetve országoknak kell kijelenteni, hogy lemondunk ezekről a hitelekről, a visszafizetésükről, de legyen egy feltétele. És pedig az, hogy ezeket alakítsák át olyan adóssággá, amelyet helyi valutában kell visszafizetni. Tehát amit a hitelezőknek és a kezeseknek vissza kell fizetni, azt ne fizessék így, hanem ne fizessék ki, hanem juttassák az oktatásba, a vidékfejlesztésbe, egészségügybe, és így tovább. Tehát ebben az esetben a fogadó ország felelőssége lenne a hitel. Tehát nem lehet a hiteleket csak úgy odaadni, hanem legyenek feltétlenül rendben van, ne fizet vissza, viszont ruház be az egészségügybe, és ez szerintem konstruktív lenne egy ország számára is. Hiszen így a fenntartató fejlődés érdekében is tevékenykedünk. Mert még nem kaptam szavazólistát, de ha a szakbizottság kész így látni a problémát, és ha esetleg elfogadná azt a javaslatot, hogy legyen egy külön jelentés a fejlődő országok eladósodottságáról, és hogyha itt konszenzusra jutnánk a bizottságunkban, akkor kész lennék arra, hogy pluszt tegyek a szavazólistámon ide. Köszönöm. Heidi Hautala. Köszönöm. Nagyon jó tanácsokat, útmutatásokat hallottunk a kollégánktól, Perreira kollégáktól és Verzsi asszonytól, arról, hogy igazából a témánkkal foglalkozunk, tehát emberi jogok és migráció. Tehát teljes mértékben figyelembe kell venni, hogy az EU külpolitikájában ennek milyen kihatásai lennének. Tehát mindkét felszólóval egyetértek, és Görenc úrral is, hogy nem tudunk minden migrációs problémát megoldani. Tehát eh, nem tudom, hogy eh, ezeket az elemeket még egyszer megnézhetnénk-e. Hogy tényleg minden olyan elem ott van, ami összefügg a címmel. Akkor eh, külön figyelmet kell szánnunk például a marginalizált csoportok helyzetére, tehát hogy milyen útvonalakon jön a migráció. Tehát a nyolcas kompromisszumról Sár Gőrend szólt. Szerintem az első mondat az egy kicsit túlzás, tehát hogy egyszerűen a fejlődő országok adósságait, adósságának visszafizetését töröljük. Tehát lehetne itt innovatív megoldásokat is alkalmazni, de személyesen nem hiszem, hogy ez egy túl elegáns megoldás így kompromisszumként. De. Szerintem itt egy kicsit túl ideológikus volt az, amit hallottunk az előbb. Köszönöm. Frunzulika képviselő. Köszönöm. Elnök asszony. Hölgyeim és Uraim! Szeretnék néhány elképzelést kihangsúlyozni, és megkérem az előadót, hogy vegye figyelembe ezeket a kompromisszumokban. Tehát az a tény, hogy az EU fejlesztési politikájának a célja az, hogy a szegénységet megszüntesse. Másodszorban. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési segítségnek eh, igazából a migráció okait kellene kezelni, tehát legyen szociális, gazdasági vagy környezeti. A fejlesztési programokat eh, pedig nem lehet csak a migrációra szánni. Végül, de nem utolsó sorban, fel kell ismernünk, hogy eh, a migráció és a fejlesztés politika között szoros összefüggések vannak, de nem szabad letagadni azt, hogy a fejlesztés enyhítheti a migrációs hullámokat kapacitás építéssel, konfliktus kezeléssel és az emberi jogok tiszteletben tartásával. Tehát eh, szeretném megkérni az előadót, hogy ezeket a meggondolásokat vegye figyelembe. Köszönöm szépen. Még egy megjegyzésem nekem is lenne a nyolcashoz. Tehát nem gondolom igazából, hogy az emberi jogokkal történő visszaéléseket automatikusan megoldja az, hogy valaki nem fizeti vissza az adóságaikat. Tehát vannak brutális rezsimek, és mindenképpen vissza fognak élni az emberi jogokkal. Tehát vannak olyan rezsimek, amelyek teljesen megérdemlik a jogos kritikát. Tehát, hogyha jobbak a szociális jogok, jobb a gazdaság, akkor az országok elköltik a hitelt, de nagyon, nagyon sok esetben nem látjuk, hogy a pénzt azt az országok egészségére küldik, vagy NGO-kra. Tehát nézzük meg, hogy mi történt Panamában. Megnézzük, hogy milyen pénzek kerültek Panamába és értem azokat az érzéseket, amelyeket a nyolcas bekezdés felvet. Tehát nem tudom, hogy most ki szeretne még hozzászólni. Akkor szeretném visszaadni Ádél Guzmán asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a felszólásokért, szeretném megköszönni a konstruktív szellemet, és néhány megjegyzésem lenne. Tehát itt igazából nem tudjuk az összes migrációs kérdés problémást megoldani, hát ez nyilvánvaló. Tehát itt emberi jogi kérdések vannak a harmadik országokban. Tehát az emberi jogok helyzete a harmadik országokban. És szerintem ebben a dokumentumban fel kell tenni a kérdést, hogy lehet-e kritizálni itt ezeket az országokat, tehát hogy a harmadik országokban a helyzet hogyan hat ki a migrációs problémákra. Tehát itt vannak a nemzetközi vállalatok, a katonai kérdések, külföldi eladósodás. Tehát itt természetesen a harmadik országokban összefügg a migráció és az emberi jogok helyzete. Tehát különböző kiindulópontok ellenére lehetséges volt kompromisszumokat kidolgozni. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Akkor nézzük meg az eladósodás kérdését. Az eladósodás kérdésére kérdeztek rá a legtöbben. Köszönetet szerettem volna mondani azért, amit Gőrenc úr mondott. Nagyon konstruktív dolog, hogy vitát tart a szakbizottságunk a adósság kérdéséről, tehát ez nyilván egy olyan kérdés, amely mindnyájunkat foglalkoztat. Nem tudom, hogy milyen játékterünk van itt. Nem tudom, hogy lehetne-e itt még egy szóbeli módosítást tenni, tehát például ebben az érdekben, hogy esetleg szociális kiadásokkal összekötik az adóság visszafizetést, vagy az adóság elengedése feltételei, és hát ezt még be lehetne építeni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Verzsi asszony szeretne még valamit hozzáfűzni? Ha nem, akkor sok szerencsét kívánok jó sok módosítót kapott a jelentéséhez, de szerintem ez egy nagyon fontos jelentés. Láttam, hogy sajtókonferenciát is tart más kollégákkal, beatrice a csádi szexuális indítatású erőszak tekintetében. Tehát a gender témákról is eléggé gyakran beszélünk itt a devében, tehát szeretném megköszönni, amit tett és örülök, hogy együttműködhetünk az Emberi Jogi Albizottsággal. Tehát köszönöm szépen. Jó, akkor áttérünk a kilences témára, és itt van egy vendégünk, tehát a kilences az Európai Fejlesztési Konferenciáról szól, és a 9-es pontban eh, megtalálhatják, megtalálhatják ezt a dokumentumot. A Német Fejlesztési Intézet dokumentumáról van szó, és az önök eh, dossziájában a 9-es pont alatt van. Okay, colleagues, as I said, this is an extremely important... Köszönöm, roppant fontos téma a szakbizottságunk számára. Az elmúlt ülésünkön megalapítottuk, hogy az Európai Bizottság kijelenti, hogy szeretné az európai fejlesztésről szóló konszenzust megújítani. Sokan voltak, amikor ezt 2005-ben aláírták, a parlament, a tanács és a bizottság elnökei írták alá, és később pedig az Európai Külügyi Szolgálat is. Tehát itt alapelveket rögzítettünk, hogy a fejlesztési együttműködési politika hogyan működjön. Tehát nem csak az EU-ban, hanem a tagállamokban is. Tehát 2005-ben volt ez, és a tagállamokat pedig itt közös akciókra, közös tervezésre szólítottuk fel. És ez egy nagyon nagy dolog volt, több mint tíz éve. Azonban, hogy ez megszületett 2015-ben, tehát akkor csináltunk egy történelmi szegénység kampányt, és akkor 11 évvel később mögöttünk van egy pénzügyi összeomlás, itt sokkal több a konfliktus a globális környezetben, tehát itt valaki a pessimista szót használta 2005 óta eltelt időre. Tehát a bizottság most ezt a konszenzus szeretné megújítani, rengeteg eszmecsere zajlik május és augusztus között, a bizottság pedig a novemberben szeretne egy új konszenzusról szóló javaslatot benyújtani a tanácsnak és a parlamentnek. Tehát az elkövetkezendő hónapokban lehetőségünk lesz arra, hogy befolyásoljuk a bizottságot az új konszenzus kialakításában. A szocialisták és a néppárt között osszanak majd meg az előadói helyek, hiszen ez egy nagyon fontos dokumentum, és ez alakítja majd az új fejlesztési politikát. Tehát nagyon örülök, hogy itt van Kristin Hacknes a Német Fejlesztési Intézet részéről, és még mielőtt bárki leírt volna valamit, ők már előállítottak egy anyagot, és most átadom neki a szót, Christine. Yeah, hello. Um, many thanks. Um... Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon fontos vitára és köszönöm, hogy részt vehetek ebben a vitában, még a folyamat elején, korai szakaszában, hiszen, hogy az elnök asszony is mondta, az európai konszenzus reformja éppen most indul. Ezért ez egy nagyon fontos vita az európai fejlesztési politika szempontjából, hiszen ez az európai konszenzus irányítja majd a következő években a fejlesztési politikát. Alapvetően fontos átmeneti időszakot élünk meg. Az EU-n belül több válsággal is szembesülünk, gazdasági válság, azután egyre nő az egyenlőtlenség a tagállamokban és a tagállamok között, erősödik a populizmus, aztán itt van a menekült válság. És ezek nem csak az EU belügyei, hanem befolyásolják azt is, hogy az EU-t hogyan látják, milyennek ítélik meg a partnerországok, hogy mennyire legitimnek tartják az európai fejlesztési együttműködést. És a belső viták mellett szembesülünk az egész világot érintő kihívásokkal a nemzetközi kontextusban. Itt van a klímaváltozás hatása, azután a, egyre romlik a biológiai sokszínűség, nő a szegénység, sok fejlődő országban egyre nagyobb az instabilitás, törékenyé válnak az országok, még a szomszédságunkban lévő országokon túl eh, eh, országokra is érvényes ez. Változik tehát a globális környezet, és a következő hetekben és hónapokban önök a e, bizottsággal, a külügyi szolgálattal, a tagállamokkal együtt meg fogják vitatni azt, hogy mi az EU fejlesztési e, politikájának a szerepe a külpolitika kontextusába ágyazva. Tehát mit tesz a fejlesztési politika annak érdekében, hogy választ tudjunk adni a kihívásokra, hozzájáruljunk a fenntartható globális fejlődéshez, és hogyan tudunk együttműködni más szakpolitikai területekkel, mint a kereskedelemmel, a klíma, vagy a humanitárius segélyek területével. A vita az európai konszenzus felülvizsgálatáról, tehát nagyon aktuális jó időpontban történik. Az európai eh, polgárok és külső partnerek eh, számára is fontos ez, hiszen a kihívásokkal kapcsolatban elkötelezettek eh, a partnerek a szorosabb együttműködés iránt. Az első kérdés talán az, hogy az fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus, amelyet 2005-ben, 2006-ban írtak alá, mit is ért el, mik az eredmények. Az EU először alakított ki közös jövőképet és iránymutatást a fejlesztési politikára, az intézmények együtt a tagállamokkal. Ezzel láthatóbbá vált az EU fejlesztési politikája, és megfogalmazott az EU egy olyan üzenetet, ami egyértelmű és világos. A több éves pénzügyi keret és a és a fejlesztés együttműködési eszköz megalkotása került 2009-ben, és fontos szerepet játszottak ezek az eszközök a tekintetben, hogy erősítette az EU szerepét, és az komolyabbá tette az EU fellépését nemzetközi fórumokon. Az elmúlt néhány évben Azonban egyre inkább elvesztette ez a konszenzus, a relevan, konszenzusnak ez a része a relevanciáját. A konzenzus második fele, amiben arról volt szó, hogy ez mi az EU intézményeknek és a bizottságnak a szerepe, és ez felváltotta az Agenda for Change, a eh, változás eh, programja a millenniumi fejlesztési célokhoz kapcsolódott ez szorosan. Egyértelmű, hogy ez most alapvető felülvizsgálatra szolgál. Az új konszenzus ugyanúgy egy nagyon határozott politikai állásfoglalás nyilatkozat kell, hogy legyen, de legyen egy stratégiai vízió az európai fejlesztési politika számára, ez fontos, hogy viszonylag rövid legyen ez a dokumentum, amely a fő elveket sorolja fel, anélkül, hogy részletekbe bocsájkozna. A felmaradó talán 5-6 percet arra használom fel, hogy négy kérdéssel foglalkozom. A Német Fejlesztési Intézet és én is különösen fontosnak tartjuk ezeket a pontokat a vita szempontjából, ezek vita középpontjába kell állni. Először is. Még gondolom, hogy világos, hogy a 2030-as agenda, amelyről tavaly született meg a megállapodás, fontos referencia keret az új konszenzus számára. Az Agenda for Change két prioritást tartalmaz, E, intézményi politika erősítése, e, demokratikus e, irányítás, fenntartható fejlődés, növekedés elősegítése. Ezek a viták kiinduló pontjai. A 2030-as agenda és a tavaly decemberben Párizsban megszületett megállapodás a globális kihívásokra adandó válasz szerepe nagyobb kell, hogy legyen az új konszenzusban, és az új fejlesztési politikában a globális kihívásokra, a klímára, E környezetre, fenntarthatóságra kell helyezni a hangsúlyt. Ez lett az első pont. Második pont, e, együttműködés a e, gazdagabb, közepes jövedelmű fejlődő országokkal. Az országnak ez a csoportja most már 104 országot tartalmaz, és rájuk esik a világ GDP-nek 30 a de eh, a világ szegényeinek a fele is eh, itt él, és eh, nagy mértékben hozzájárulnak a széndiokszid kibocsátásokhoz is. Tehát nem homogén ez az országcsoport, nagyon különböző országokat találunk a közepes jövedelmi országok csoportjában. Nagyon fontos partnerek a globális kihívásokra adható válasz szempontjából fontos velük együttműködni. Az Európai Bizottság megváltoztatta a szakpolitikáját a közepes jövedelmi országokkal kapcsolatban, bevezetett egy elvet, a differenciálás elvét, és a jelenlegi e, több éves pénzügyi keretben a, különösen a közepes jövedelmi országok felső részébe tartozóknál csökkentették a segélyeket. E, hasonló viták, e, mint itt, zajlanak a tagállamokban is tagállamokban is zajlik egy olyan folyamat, újra definiálják a közepes jövedelmű fejlődő országokhoz fűződő kapcsolatokat. A konszenzus felvizsgálat ebből szempontból is aktuális, hiszen um, az intézmények és a tagállamok között az megszületett új konszenzusban a kiegészítő stratégiát kell kidolgozni ezen országcsoport számára is. A közepes jövedelmi országokkal eh, kapcsolatos politika eddig elég defenzív volt. A középpontban az állt, hogy mikor, hogyan eh, lehetne a fejlesztési együttműködést esetleg eh, csökkenteni, de a globális fenntartható fejlődés kapcsán eh, fontos eh, lesz együttműködni akkor is, eh, hogyha már a fejlesztési segélyezés nem lesz meghatározó ezen országcsoporttal kapcsolatban. De hát azért a kereskedelem, klíma, más területeken az együttműködés nagyon vonzó lehet ezen országcsoport számára is. Van egy fontos referencia az ezen országokkal folytatandó együttműködéshez, hogyha a 2030-as agendát komolyan végrehajtja az EU a külpolitika területén is, akkor ezek az országok nagyon fontos partnerek lesznek az együttműködésben. A harmadik pont, az EU együttműködése az úgynevezett törékeny állatok, államokkal, ez is a konszenzusról folyó eszmecsere fontos része. Még fontosabb most ez az országcsoport, mint 2005-ben, amikor először folyt a vita a konszenzusról. A előrejelzések szerint 2030-ra a világon élő szegények fele fog élni ilyen konfliktus sújtott a törékeny országokban. Ezért fontos a konfliktusok megelőzése és a hosszú távú stabilitás megteremtése. Ezek kulcselemei lesznek az új konszenzusnak. Ebből a szempontból fontos az is, hogy az EU hogyan tudja biztosítani azt, hogy ne rövid távú stabilitást és biztonságot támogasson, hanem hosszú távút hosszú távú stabilitást. Az EU segélyeket inkább jelenleg rövid távú biztonsági kérdésekre és a biztonsági egzet reformjára használják fel. De miután romlik a biztonsági helyzet több országban, nem csak a szomszédos országokban, ez most egy tényleg fontos kérdés és aggályos kérdés, de ugyanakkor a biztonsági ágazat reformjával párhuzamosan fontos a demokratikus kormányzás, kapacitás demokratikus reformok, és fontos, hogy az EU a hosszú távú stabilitást támogassa mindenek előtt, és ne csak a rövid távú. A törékeny országokkal folytatott együttműködés kapcsán felmerül a fejlesztés, illetve a humanitárius segélyek kapcsolatának a kérdése. 2008-ban született a humanitárius segélyekről egy döntés, és sokkal szigorúbb kritériumokat határoztunk meg. Az utolsó pont a szakpolitikák közötti koherencia. Ez is az európai konszenzus egyik nagyon fontos eleme. A konszenzus részét jelentő területek közötti koherenciát meg kell teremteni. Van egy kulcsfontosságú üzenet, vagy szóval tanulság, amit levonhattunk a korábbi vitákból, a koherenciát nem igazán tudjuk erősíteni akkor, hogyha más szakpolitikai területek nem erősítik a fejlesztési politika törekvéseit. Múlt héten egy rendezvényen a főképviselő, asszony Mogherini, azt, hogy megvitatta az EU globális stratégiáját és biztonságpolitikáját, illetve mondott erről egy beszédet, és ebben kihangsúlyozta, hogy az új biztonsági stratégia valóban globális stratégia, nem csak a kül- és a biztonságpolitika, hanem az egész EU külpolitika számára kell prioritásokat meghatározni, és ennek fontos része az egész fejlesztési politika is. A globális stabilitás, fejlődés, tehát az EU külpolitikai tevékenysége szempontjából is kulcs fontosságúvá válik, ezt a főképviselő asszony egyértelművé tette. Hogyha máshogy fogalmazunk, sokkal könnyebb lesz a szakpolitikák közötti koherenciát, a fenntartható fejlődést erősíteni, hogyha ezek a globális stratégia részét alkotják és nem csak eh, ennek a konszenzusnak a részét. Még néhány záró megjegyzés. A bevezetőben elmondtam, hogy eh, a konszenzus felvizsgálata nagyon fontos, és az új konszenzus megszületése eh, az előttünk álló évekre meghatározza majd a fejlesztési politikákat. Itt beszélni kell majd a finanszírozásról a következő 2020-ig tartó költségvetési ciklusban, és az EU afrikai, karibi tengeri és csendes óceáni országokhoz fűződő kapcsolatáról is még sok szó fog esni. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy hogyan szerveződik meg majd ez a folyamat. Hát a szokásos eljárások mellett szerintem az is nagyon fontos, hogy legyünk aktívak afrikai, latin-amerikai, ázsiai országokkal folytassunk nagyon intenzív párbeszédet, Fontos tudnunk azt, hogy ők hogyan látják az EU fejlesztési politikáját, illetve hogyan szeretnék ezt változtatni, vagy alaki, együtt alakítani a, vannak európai agytröztök, akikkel együttműködünk, és nagyon várjuk már ezeket a vitákat, nagyon érdekes lesz természetesen ugyanígy önökkel is ezeket a kérdéseket átbeszélni. Köszönöm szépen, hogy elmondta az első gondolatait a, az új konszenzusról. A néppárt képviseletében először Dávasz. Köszönöm szépen az előadónak is, amit elmondott. Ahogyan jelezte, a jelenlegi fejlesztési konszenzus kapcsán a millenniumi fejlesztési célok álltak előtérben, most pedig a 2030-as agenda. A 2016-os agendában sok szó esett a demokratikus kormányzásról, béketeremtésről, ez az egyik kulcsfontosságú kérdés majd az új konszenzus szám, szempontjából is. Hogyha megnézzük, amit a Német Fejlesztési Intézet mond, például a e, fenntartható biztonsági koncepciókról, vagy a demokratikus kormányzásról. Nos, ez is e, pontosan összhangban azzal a gondolkodással, amely zajlik az Európai Néppárt sorai között is. Ebből a szempontból tehát szeretnénk, hogyha a bizottság figyelembe venni ezt a gondolatot az új konszenzusban is. És ide tartozik még sok minden más is, például a finanszírozás, a, az SCG 16 kapcsán, és ez érinti a prioritásokat, a definíciókat, ezt egyébként megvitattuk, megvitatjuk majd az OECD-vel is későbbiek során. Tehát mindezekkel a kérdésekkel is majd foglalkozni kell az új konszenzusban. Az intézmények exkluzivitása. Ugye ön is említette, hogy nem csak rövid távú biztonsági kérdésekkel kell foglalkozni, hanem mindenket hosszú távúakkal. Ez is olyasmi, amivel természetesen egyetértünk. Határozottan azt gondoljuk, hogy a fejlesztés együttműködési prioritásai kapcsán e, jobban be kell vonni ebbe a partnereket, és így lehet a fenntartható fejlődést biztosítani. Ez csak néhány gondolat volt, amit szerettem volna felvetni ebben, ezzel az első eszmecserén amit az új konszenzusról folytatunk. Természetesen később majd jobban elmélyedünk ebben, amikor majd el fogjuk készíteni a saját jelentésünket, és hát elkészül majd egy új dokumentum. Köszönöm szépen. Um, Charles Gören. kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Rakenes asszonynak is, hogy kiváló bevezetőt tartott, és több fontos aspektust kiemelt. Az első kérdésem az, hogy <clears throat> mi van akkor, ha nem sikerül megegyezni a bizottsággal és a tanácssal, és nincsen konszenzus ebben az ügyben. A, világ, a, a válasz világos, semmi. A második kérdés, mi történik akkor, hogyha megegyezünk velük? akkor is semmi a válasz, azzal a feltétele, hogy komolyan vettek minket. A 2005-ös eljárás nem volt komoly, akkor még nem volt lehetőségünk a tanácssal egyeztetni, gyakorlatilag soha nem jöttek el, és mi magunkkal egyeztettünk, az asztal minden oldalán mi ültünk, és a tárgyaló fél nem jelent meg. Miután ezt felismertük, hogy ez egy pat helyzet, főleg finanszírozási célokból, nem sikerült akkor még, 2007-ben sem, elérnünk azt, hogy a GDP legalább 5%-a erre a témára fordítódjék de úgy tűnik, hogy most új konszenzus van fejlesztési ügyekben. <clears throat> Ezzel együtt 15 év alatt sem sikerült elérnünk, és nem tudom, hogy 2030-ig sikerül-e elérnünk eredeti céljainkat, hogy úgy tekintsék a fejlesztési projekteket, ahogy mi. A három intézmény között tehát továbbra is folyamatos feszültség van. A végrehajtás tekintetében nem a, az ígéretek, a kijelentésekben van hiány, hanem a végrehajtás ellenőrzésében. Nincsen mechanizmus, amely ellenőrizné a végrehajtást, és minden elsődleges jó cél vagy megalósul, vagy nem, de ezt nem lehet igazán tudni tegyük végre azt, amit mindig is mondtunk, teremtsük meg a feltételeit és a pénzügyi hátterét az ellenőrzésnek. Nagyon sok a kudarcot vallott fejlesztési projektünk sajnos. És ha felelősen, koherensen, eltökéltebben, innovatívabban akarunk és konkrétabban akarunk fellépni, akkor elengedhetetlen a követés, az ellenőrzés és ennek kapcsán fontosnak tűnik számomra az is, sok vita után, hogy a differenciálás elvét hogyan fogjuk a jövőben megvalósítani. Miután ugye megállapítottuk már sokszor a helyzetet, a tény megállapítás már megvan, Egyes országok maguk is fordítanak a fejlesztésre, de a szegények 50%-a akár az iparosodott vagy a szegény országokban él, továbbra is elérhetetlen. Ezt a pénzt a szegények felemelésére, hogy hogyan fordítjuk, ez nagy múlik a bizottságon. A bizottság most a parlament telteti megközelítését a fejlődő országok vonatkozásában, de nem lehet az új elveket úgy meghonosítani, hogy nem gondolkodunk egyben a finanszírozásról. Az a Trust for Africa-t sok európai ország külön saját zsebből is finanszírozza, és a finanszírozás 10-11 százaléka megy erre, de ha hosszú távú stabilitást akarunk generálni egyes országokban, akkor arra ezek az összegek távolra sem elegendőek, és a metodológiai gondokon túl ott van a regionalizáció problémája is. Nagyon alapvető fontosságú, hogyha a migrációról beszélünk, hogy a migráció elsősorban régiók közötti migráció, nem csak országokban lehet felfogni ezt. És ezért alapvetően a támogatást regionális szinten kéne osztani. Végül pedig a finanszírozás tekintetében mivel, milyen javaslattól tudjuk azt majd garantálni, hogy a szegénység elleni harcra fordítandó pénzek nem kerülnek azoknak a kezébe, akik mondjuk a klímaváltozás elleni harcra akarják azt felhasználni. Hogyan lehet ezt ellenőrizni képviselőként? Sem a bizottság, sem a tagállamok nem tudtak eddig egy világos határvonalat húzni a szegénység elleni és a klímaváltozás elleni harc közötti projektek közé. Márpedig akkor nem garantált, hogy a kijelölt céljainkra költődik a pénz. Tehát külön alapot kéne a két témának létrehozni, nem szabad őket összemosni. És az sem mindegy, hogy hogyan erősítjük meg ezekben az országokban az államokat, a kormányzást a biztonság érdekében. Amikor terrorista támadás történik valahol, akkor hirtelen hullámokban mindenki szívesen megfinanszírozza alkalmilag a biztonsági szolgálatokat, pontszerűen, de hosszú távú garanciák a biztonságra nincsenek. És lehet, hogy ezt a fejlesztési költségvetésből kéne elkülöníteni ezt is. Na de hogyan és milyen alapon és ki fogja a döntéseket meghozni? Tehát fel kéne sorolni az összes igényt, és megnézni, hogy a tagállamaink minek a finanszírozására hajlandók. Ha a tagállamok egyszer eldöntötték prioritásaikat, hogy ha erre meg erre költi az EU pénzüket, akkor továbbra is hajlandók támogatni a fejlesztési alapot, akkor ugyan a pénz még továbbra sem lesz elég, de legalább nem ássuk alá a fejlesztési politikánkat. Tehát a tagállamoknak kéne megnyilvánulni és vállalni a felelősségüket. Végül pedig azt szeretném megtudni, hogy vállalja-e azt, hogy a parlament érdekeit képviseli majd azokon a fórumokon, ahol a tagállamok kötelezettségvállalásainak teljesítéséről van szó, és az új monitoring bevezetéséről. Hogy a bizottságnak, és így a parlamentnek is meglegyen a felügyeleti lehetősége, ideértve a mi bizottságunkat is, a tagállami finanszírozások fölött mert egyelőre ez egy olyan játék, hogy egyesek mindig ígéreteket tesznek mások nevében, a mások pedig jogosan ezeket nem tartják be. Tehát egy nevezőre kéne hozni ezeket a dolgokat, mert egyébként egy közös hazugság <clears throat> társtetteseivé válunk. Eljött az igazság pillanata. Az előző megállapodással kapcsolatban leszögezett negatív tapasztalatok alapján most itt az ideje, hogy tovább lépjünk. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk a szakbizottságba, és hogy eh, elmondta, hogy eh, a konszenzus hogyan alakuljon. Charles Görenc beszélt most részletesebben a konszenzusról. Szeretném kihangsúlyozni a politika koherenciáján belül, hogy eh, szükséges Erről beszélünk, és ez eh, nagyon aktuális az agrár és a kereskedelmi politikánál. Hogyha a saját érdekünkről van szó, akkor eh, a koherencia az eléggé szenvedettől. Ezen kívül még eh, több pénzre lesz szükségünk, tehát hogyha a COP21-ről és a klímavédelemről van szó, tehát a COP21 az nagyon fontos, és egy hasonló kérdés is felmerül, amikor biztonsági kérdésekről beszélünk, tehát főleg a labil, labilis országokban fontos a biztonság kérdése, és hogyha a fejlesztési finanszírozásból fizetjük ki ott a konfliktuskezelést, akkor az elveszi a pénzt az építéstől. És én is felteszem azt a kérdést, mint Charles Görenc, hogy mit akarunk, mit szeretnénk finanszírozni, tehát nagyon sok minden van. És nagyon hosszú listákat is összeállíthatunk, de nagyon fontos szerintem ebben a tekintetben a magánszektor felelőssége, hiszen számos előnyel jár, hogyha bekötjük a magánszektort ide, de egyidejűleg természetesen a felelősséget is meg kell követelni, tehát a szociális normákat, a környezetvédelmi normákat, az emberi jogok betartását, tehát a magángazdaságon belül is figyelni kell ezekre a kérdésekre. Tehát ennyit jegyeztem volna meg. Lenne még két konkrét kérdésem. Tehát, hogyha a konszenzus ezen a két részen alapuljon, tehát az Európai Unió és a tagállamok egyrészt, másrészt a közös európai fejlesztéspolitika. Tehát ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem az Európai Unió viselkedési kódexe, a komplementaritás, a munkamegosztás a fejlesztési politikában, ez nagyon szorosan összefügg a konszenzussal. A konszenzus megújítása hogyan befolyásolható ebben a tekintetben még? Köszönöm. Köszönöm. Néhány megjegyzés a részemről, és akkor utána pedig az Európai Bizottságnak is átadom a szót. Nagyon érdekesek a javaslatok. Tehát itt mindig a kotonói egyezmény jövőről is beszélünk, nyilvánvaló, hogy itt ezt a két dolgot is figyelembe kell venni. Tehát eh, azt javasoljuk, hogy ne legyenek eh, különleges kapcsolataink egyes országokkal, míg másokkal nem. Tehát az összes országgal. Tehát nem szabad diszkriminálnunk itt bizonyos országokat. És a kotonói megállapodnak, kotonói egyezménynek is tovább kell haladni, tehát nagy viták vannak az ilyen megállapodások, az ilyen regionális jellegű megállapodások tekintetében. Tehát voltak olyan országok, amelyeket diszkrimináltak az információ alapján. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a biztonság kérdése, hogy a fejlesztéspolitika hogyan illik bele a nagyobb, jelentősebb közös kül- és biztonságpolitikába. Ez is téma. Ezen kívül a közepes jövedelmi országok, tehát nem tudom, hogy most a vitának legyen -e ez témája, de szerintem nagyon fontos ezekkel az országokkal is, például, például Kenya. Tehát van egy olyan érzésem, hogy Kenya, mint hogyha most egy kicsit háttérbe szorult volna a politikai együttműködés, kereskedelmi együttműködés területén. Ezek az országok is fontosak. Hogyha ezekre a közepes jövedelmi országokra koncentrálunk, akkor nincs meg eh, a veszélye, hogy itt a szegénység témáját elfelejtjük? Hiszen itt arról van szó, hogy a szegénység ellen lépünk fel, és ez nagyon sok témát jelent. Néhány országot jobban érint eh, a klímaváltozást, tehát például sziget államokat. Tehát hogyan tudunk a fejlesztési politika konszenzusában ezekre az országokra is koncentrálni. Tehát itt van a kutatóintézet képviselője is. Esetleg lehetne egy kicsit utána kutatni, hogy hogyan működött a konszenzus. Mi változott meg? 2005 óta. Tehát mi változott meg a fejlesztés politikában? Tehát több a tagállamok közötti együttműködés, koherensebb lett a fejlesztéspolitika, tehát nagyon érdekes lenne ezekről a dolgokról is hallani. Hiszen az az igazi kérdés, hogy mi történik a, a földön, tehát ahol az emberek vannak, tehát tehát sikerült projekteket lezárni, amelyek úgy félig sikerültek, tehát tudunk hosszabb távú perspektívában gondolkozni? Most a DEFCO főigazgatóság képviselőjének adom át a szót. Köszönöm, köszönöm. Elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy meghallgathattam ezt a vitát, hiszen nagyon hasznos és alapos vitát hallottam. Mindenképpen ilyen vitákat kell folytatnunk, amikor konszenzusra szeretnénk jutni. Hiszen a konszenzus az eszmecsere gyümölcse. Most ettől eltekintve egészen röviden néhány szót említenék meg, ami esetleg hasznos lehet a vita számára. Tehát, hogyha a konszenzusról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy itt az Európai Unió egyik válaszáról van szó, az Agenda 21-re adott válaszról. Tehát a bizottság munkaprogramjában ez már szerepel, és a kommunikációnak pedig, illetve a bizottság közleményének azt kell tartalmaznia, hogy a külső-belső aspektusok hogyan egyeztethetők össze az agendában. Ez egy általános érvényű agenda. Nagyon sok kulcsfontosságú téma van, amelyel foglalkozunk, és annak biztos számára is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos a koherencia, a holisztikus megközelítés. Nem tudunk valószínűleg minden témára reflektálni, de új konszenzus szeretnénk. A másik megjegyzésem, hogyha belegondolunk a konszenzus frissítésébe, akkor figyelembe kell vennünk a, a 2030-as agendát. Az új agendában nagyon sok innováció van, de itt nem csak az van, hogy a nemzetközi aréna megváltozik, tehát itt vannak a konferenciák, a Párizsi konferencia és a többi. Emellett még el kell gondolkodnunk azokon a trendeken, amelyeket megpróbálunk bevonni a munkánkba. Hát néhányan már reflektálnak a 2030-as agendáról. És ott természetesen megpróbáljuk beépíteni a válaszunkat az agendába, annak értelmében, hogy ami a világban történik, a világgazdaságban történik. A harmadik megjegyzésem, ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy nagyon erősen konzultálunk önökkel, a tagállamokkal, a civil társadalommal, a magánszektorral, és természetesen fáradozunk ezen, és, és külső konzultációt is indítunk majd a közeljövőben. Ez egy olyan dolog, amit együtt kell végrehajtanunk konzultációval. A említett témák tekintetében. Tehát, hogy az új konszenzusnak milyen tartalma legyen. Tehát szerintem még túl korán van, hogy erről beszéljünk, de szerintem kulcsfontosságú lesz azon elemek szerepe a vitában, amelyeket itt hallottunk. Tehát az Agenda 2030-ban szeretnénk összevonni a fenntarthatóságot a szegénység elleni harccal. Nagyon fontos az, hogy ezt hogyan közvetítjük ezt az üzenetet. Hogyan tudunk segíteni a fejlődő országoknak, hogy a saját céljaikat egyszerűbben oldják meg úgy, hogy a globális kötelezettségvállalásaikat is teljesítik. Tehát szerintem ez lesz az egyik leglényegesebb dolog, amin el kell gondolkoznunk említésre került, a szegénység földrajza. Tudjuk, hogy konfliktusos, törékeny országokban nagyon nehéz megszervezni a szegénység elleni fellépést. Tehát ezekben az országokban nagyon kevés haladást látunk. Ezekre mindenképpen koncentrálnunk kell, ez összefügg a humanitárius politikával, a biztonságpolitikával. Úgy gondolom, hogy EU-ként eh, többet tudunk tenni, mint eh, egyenként. Hiszen itt különféle szinten kell tevékenykedni. A spektrum másik oldalán vannak eh, jobban és lassabban fejlődő országok. A jobban fejlődő országokban is vannak problémák természetesen és tudnunk kell, hogy ott hogyan reagálunk. És ezen is el kell gondolkodnunk. Végezetül pedig még egy fontos dolog, az egyenlőtlenség. A nemek közötti egyenlőtlenség. Ez a Agenda 2030-ban nagyon markánsan kidomborodik. És hogy befejezem felszólásomat, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a célokat. Tehát nagyon fontos bizonyos országok számára az, hogy világos kötelezettségvállalásaik legyenek. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok pénzügyi és humán forrást kell majd felhasználnunk. Nagyon fontos a politika koherenciája. Folytatnunk kell, hogy elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és hogy hogyan tudunk ezen, az ezeken az elkötelezettségeken tovább dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. pár nagyon hasznos információkat hallottunk. Tehát a bizottság nagyon sok kezdeményezést tesz már, hogy az Agenda 2030-at tovább vigye. Tehát nagyon fontos az, hogy a bizottság konkrétan mit tervez, hiszen így sokkal jobban megértjük. Tehát jó, hogyha a konszenzus, az új konszenzus mellett mást is tervbe tehát a 2030 utáni helyzetről már dolgoznak, tehát hogy mi legyen, milyen bizottsági közlemény legyen. Tehát világosnak kell lennünk, érthetőnek kell lennünk. A koordinátorok majd erről konkrétabban tárgyalnak, tehát jó lesz majd ezt figyelembe venni. Most eh, visszaadom Krisztinek a szót. rendre tôt ou tard euh, le service européen d'action extérieure, parce que ce qui a profondément Jelentősen megváltozott 2000 óta a helyzet. Most van külügyi képviselőnk, aki a bizottsághoz és a tanácshoz is csatlakozik, aki gyakorlatilag nem nyilvánulhat meg a háttere jóváhagyása nélkül, sem fejlesztés, sem emberi jogi kérdésekben, és az a megközelítés, ami ezután kialakult a tagállamokban és a tanácsban, gyakorlatilag fogjul ejtette a külügyi szolgálatot, és így nehézé vált a külügyi politikának a befolyásolása a grassroots szintről. Köszönöm. Az egyezményben is benne van az a gondolat, hogy a miniszterek összeülnek, megbeszélik a fejlesztési kérdéseket is. Informális miniszteri tanácsi ülésen is sok gyakorlati tárgyalás, egyeztetés folyik a tagállamok között. Ez inkább csak egy konvenció, egy hagyomány. Szerintem a minisztereket beszélnek arról, amiről akarnak. Az is igaz, hogy a tagállamoknak mindig megvan a saját véleménye, és a soros elnökség koordinál. De feljegyeztem, amit elmondott Krisztin. Köszönöm, nagyon köszönöm az érdekes megjegyzéseket, kérdéseket. Most csak ezek közül néhányra tudok válaszolni. Visszafelé haladok, az kérdésével kezdem. A közepes jövedelmi országokkal kapcsolatos volt a kérdése, hogy nincs olyan kockázat, hogy elhanyagoljuk ezeket az országokat. Nos, nem azt akartam mondani, hogy elsősorban a közepes jövedelmi országokra kell fókuszálnunk az együttműködés során. Itt inkább azt próbáltam elmondani, hogy is van egyfajta vákum, és azt kellene megtalálnunk, hogy a globális kihívásokra hogyan tudunk együtt jó válaszokat adni, hogy most a fejlesztési együttműködés eszközét, vagy a partnerség együttműködést használjuk inkább, eszközként, de a fejlesztési támogatások túlnyomó részt az alacsony jövedelmű országokon felé kell, hogy irányuljanak. AKC országok, és erről kapcsol, ezzel kapcsolatban is komoly viták zajlanak. Én annyit akartam mondani, hogy itt valóban meg kell alaposan változtatni a kapcsolatrendszerünket. Nagyon pozitív eh, szempontok alapján eh, más fejlesztési országokat fűződő kapcsolatainkban is felhasználhatjuk azt, amit tanulunk az AKC együttműködéstől. Az Európai Fejlesztési Alap eh, forrásait is más EU-s eszközökhöz hasonlóan kellene felhasználni. Maria Holbuch kérdése arra vonatkozott, hogy az európai konszenzuson belül erősödik-e az európai koordináció, milyen lesz a munkamegosztás, itt ugye a közös programozás politikáját követjük, és az új konszenzus megfogalmazza azt az üzenetet, hogy az EU elkötelezi magát amellett, hogy a különböző szereplőkkel egy, egy való együttműködésében koordinál megfelelő módon. És végül még egy utolsó pont, visszatérnék megint csak az ön egyik kérdésére. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon ambiciózus és mm, kihívásokat tárgyaló vita. Most mi lesz akkor, ha volt a kérdés, hogyha az új konszenzus nem lesz elég, nem megy elég messzire, nem lesz elég ambiciózus. Ez egy fontos kérdés. Persze nagyok a várakozások a partnerországok részéről is, hogy az EU igenis képes lesz egy nagyon ambiciózus megállapodást megkötni a különböző intézmények között. Ez hitelességi kérdés is bár látom és tudom, hogy nagyon nehéz viták lesznek, de nagyon fontos, hogy az EU a, ezen vita során erőteljesen megfogalmazza, hogy mennyire elkötelezett, és hogy közösen együtt akar a partnerekkel működni a fejlesztési együttműködésben. Köszönöm szépen! Természetesen még sok eszmecsere követi majd ezt a mait, a bizottsággal és másokkal is a konszenzusról. Ez egy nagyon hasznos első induló eszmecsere volt. Akkor három órakor szavazással folytatjuk, kérem mindenki hozza magával a szavazókártyáját, és akkor délután ismét találkozunk.